Úgy látom, hogy De Jong úr már itt van, és ezért kérem a kollégákat, hogy figyeljenek. Folytatjuk. Tehát az ötös napi rendi pont következik. Ez a jelentés tervezettel kapcsolatos véleményt taglalja. Ez a Kulturális Bizottságnak az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásával kapcsolatos. Tehát akkor először de Jong úr kap szót, és utána a képviselők. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek, ugyanis nagyon sok feladatunk van ma, és fontos, hogy mindenki megfogalmazhassa a véleményét majd utána. Ki egy szövegtervezetet állítottam össze, és ezt szeretném felolvasni. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról készítettünk egy jelentést, és ez az Európai Parlament számára elegendő alap ahhoz, hogy véleményt formáljon meg. A szakbizottság számára én megpróbálom most a hangsúlyokat azon témákra helyezni, amely az állampolgárok jogaival kapcsolatos, hiszen ez a mi szakterületünk, és erről a szempont, ebből a szempontból kell a kérdéssel foglalkoznunk. Tehát több ajánlást találnak, olyan kérdésekkel kapcsolatban, amikről már tárgyaltunk, és pedig a, az médiakoncentráció, aztán a pluralizmus, a kínálat, tehát a tájékoztatás kínálata, vagy pedig más szolgáltatások kínálata. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy 1500 műsorszóró társaság van, de nincsenek szabályok vagy 7500 ilyen társaság van. Tehát ez azt jelenti, hogy ez azért csak néhány tulajdonos kezében van, ők dominálnak az európai szintéren. Mint már a belső piaci szakbizottságban is megvizsgáltuk, az fontos, hogy legyen verseny, hogy a pluralizmust tudjuk garantálni. Ez az első ajánlásom. Aztán vannak még olyan irányelvi kérdések, amelyek a reklámmal kapcsolatosak. Ez a 12 perces szabály, tehát hogy 12 percnél nem tarthat tovább egy reklám, azért, hogy megfelelően tájékoztatást kapjanak az állampolgárok, de hogyha túl sok ez a reklám, akkor a nézők már nem érdeklődnek ezen tájékoztatás iránt, inkább zavarja őket. Tehát ezért azt kérjük a bizottságtól, hogy alkalmaztassa ezt a szabályt. Hogyha panasz érkezik, azt illetően, hogy ez túl merev szabály, vagy ha úgy érzik, hogy nem tartják tiszteletben ezt a szabályt, akkor foglalkozni kell ezzel a kérdésekkel tehát elsősorban valószínűleg arról lesz, hogy túl sok a reklám. A harmadik, a rejtett reklám, az irányelv foglalkozik ezzel a kérdéssel is, de a bizottság megállapította, hogy a tagállamokban különböző módon értelmezik ezt a kérdést, épp ezért azt kérjük a bizottságtól, hogy tegye világossá ezt a kérdést minél gyorsabban, és pedig arról, hogy ez a rejtett reklám hogyan működik. Aztán van még egy fontos kérdés a szakbizottság számára. Az alapjogi karta 21. cikkében az van, hogy a, az irányelv hatos pontjával kapcsolatban e, me, hátrányos megkülönböztetés van. És hogyha a szöveggel foglalkozunk, akkor azt javaslom, hogy több összefüggést biztosítsanak az irányelv és az alapjogi karta között. A következő pont az állami, tehát a közmédiek. Az irányelv 14-es cikkében az áll, hogy vannak olyan események, amelyek e, szociális szempontból olyan fontosak, hogy szabadon hozzáférhetővé kell őket tenni, és ezt kell garantálni. És itt is nagy értelmezési különbségek vannak a tagállamok között, és a bizottság azt szeretné, hogy széles körül legyen ez, és én támogatom a bizottságot. A hatos az egy nagyon aktuális kérdés, ugyanis egyre inkább azt látjuk, hogy a rádió, a televízió és az internet egyre inkább közeledik egymáshoz, és egy csoportosulást alkotnak. Épp ezért fontos, hogy e, az audiovizuális szolgáltatás az interneten is megtörthessen. A hetes pont az a kiskorúaknak a, a reklámokkal kapcsolatos kapcsolata, hiszen tudjuk, hogy a reklám különbözőképpen hat a gyerekekre. Tehát olyan intézkedésekre van szükség, amely megvédi a gyerekeket. Már több év óta léteznek ilyenek, de a kérdés felmerül, hogy nem kell ezeket megerősíteni, és a véleményünkben szeretnénk megfogalmazni, hogy a kiskorúaknak a védelme nagyon fontos, és épp ezért nincs -e szükség egy további rendeletre a gyerekeknek szóló műsorokat illetően az utolsó kérdés pedig a harmadik államokkal, országokkal kötött szerződések az audiovizuális szolgáltatásokkal képcsolatban. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a kereskedelmi megállapodásokban is taglaljuk. Köszönöm szépen, és rendelkezésre állok a kérdéseket illetően. Thank you, Mr. De Jong.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 Thank you very much, Madam President. Um, um, our shadow is Renata Weber, but um, she a, a, az árnyékjelentéstevő nincs itt jelenleg, és megkért, hogy mondjam el a véleményét. Ő nagy vonalakban egyetért az elhangzottakkal, ami a ütemtervet illeti a média szabadságát illetően itt párhuzamos munkáról van szó. Erre még majd visszatérünk itt ma délután a másik jelentés kapcsán. Rugalmasnak kell lennünk a, az ütemtervet illetően de Jung úr jelentésre kapcsán. Itt a Kulturális Bizottság is ugye érintve van, ahogy hallottuk, az illetékes, tehát az ütemtervet mindenképpen együtt kell majd megnézni a Kulturális Bizottsággal. Itt egy véleményről van szó. Az a médiaszolgáltatásokról szóló irányelvvel irányelv kapcsán, tehát el kell mondani, hogy a rugalmasság fontos. Néhány ajánlást hallottunk de Jong úrtól is, ami engem illet az irányelv részleteit nem ismerem a különböző reklámozással kapcsolatosan, a programokkal kapcsolatosan. Lehet, hogy túl messzire mennénk, hogyha azt kérnénk a tagállamoktól, hogy például a gyermekprogramok során a reklámokat tiltsuk be kor- korlátozni lehet természetesen, például a gyermekprogramokban. Egyetértek azzal is, hogy vannak nehézségek, a gyermekek gyermekek gondolataival vissza lehet élni, és én úgy gondolom, hogy a teljes tiltás az nem lenne megfelelő. Sankucsievicse asszony. Ön két szót? I didn't ask uh, uh floor, but uh, if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 Azt hiszem, hogy a vitának két fő szempontja volt. Az egyik az irányelv megfelelő végrehajtása, és aztán szakpolitikai kérdések. A végrehajtást illeten az irányelv maga az egy elsősorban a kiskorúaknak a védelméről van szó, hogy lehet ezt biztosítani, és hogy az ilyen együttes, tehát közös szabályozási megoldások hogyan valósíthatók meg. A különböző érdekelt felekkel megpróbálunk az önszabályozás keretében megoldásokat találni. Tehát fontos, hogy a műsorszóró cégeket is bevonjuk. A kiskorúak védelmét illetően emlékeztetnék arra, hogy a kiskorúakkal kapcsolatban már vannak az irányelvben rendelkezések, ez mind a lineáris, mind a nem lineáris szolgáltatásokkal foglalkoznak, tehát például a lekérhető videót illetően. Különösen van egy olyan rendelkezés, hogy nem szabad a kiskorúakat megcélozni e, és ki, e, a reklámokkal, e, és kihasználni a tapasztalatlanságukat. Tehát ez a hetes pont, az tulajdonképpen fel a tagállamokat egy olyan dologra, amely már az EU törvényekben benne van, ezt csak végre kell hajtani. A szakpolitikai kérdéseket illetően két fontos kérdés van. Egy, az egyik a média koncentráció kérdése, a másik pedig a 21-es karta és a 6-os irányelvi bekezdések összehangolásáról szól. A bizottságban is folyik a megbeszélés, és Cruz alelnök asszony egy ma, a magas szintű szakértői csoporttól véleményt kért. Ennek a csoportnak az elnöke a korábbi Ferberga elnök. Tehát a bizottságnak javaslatokat kell tenniük, de nem csak nekik, hanem a tagállamoknak is és az érdekelt feleknek. A harmonizációt illetően a javaslat tervezetben az áll, hogy a Karta 21-es pontját illetően, amelyet az irányelv hatod pontja is átvet, nem foglalkozik minden kérdéssel. A bizottságnak ez volt a javaslata, de a társ jogalkotók nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel, nem vették fel a saját pontjaik közé. Épp ezért a bizottság most örül annak, hogy újra felvetik ezt a kérdést, és bele szeretnék venni. Elnök, köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a módosítók benyújtásának a határideje január 15-e 12 óra. A szavazás pedig január 31-ére van tervezve, legalábbis a szakbizottságban. A következő napi rendi pont az szavazás. Ehhez pedig 5 óra 10 percig fel kell függesztenünk az ülést azért, hogy minden képviselő eljuthasson ide. Tehát 12 perc szünet lesz, és 5 óra 10 perckor folytatjuk. Dear colleagues. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Elkezdjük a szavazást. Please. Kérem, foglaljanak helyet a teremben. I am happy that we are so many. Nagyon örülök, hogy Ennyien itt vannak a szavazáson, de kérem, hogy mindenki foglalja el helyét. Kérem, foglaljanak helyet, el kell kezdenünk a szavazást.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 Kedves kollégák, elkezdjük a szavazást. Az első a Jurodakkal kapcsolatos elő jelentés, Makovei asszony jelentése az Jurodakról. Nem tudom, hogy Makovei asszony fel akar-e szólalni. Igen, köszönöm szépen. Ez egy olyan anyag, olyan dosszié, amelyel kapcsolatosan nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, sikerült a legtöbb ponttal kapcsolatosan kialakítani a kompromisszumokat. Szeretném megköszönni a munkát, az együttműködést az összes frakciónak és az árnyékjelentéstevőnek. Remélem, hogy ez a végleges verzió mindenki számára elfogadható. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, most kezdjük a szavazást. 61-es módosító, 62-es, 63-as megegyeznek, kiszavaz mellettük, ellen tartózkodást elutasítva. Tehát azt kérik, hogy ellenőrizzük le, pedig én úgy tudom, hogy világos volt, de akkor ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. négyen, többen szavaztak az EPP részéről, túlságosan is sokan, hárman, négyen. So still one more. Tehát még mindig egy plusz képviselő, most rendben van, tehát lezárom a szavazást. 39-en ellene szavaztak, 90 mellene, egy tartózkodással, tehát elutasítva. Következik a 6-os és 7-es okafogyottá válnak, most a 64-es következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as módosító szóbeli kieg módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. Azt javaslom, hogy blogban szavazzunk a 65, 66, 67, 70, 71-re, ahogy er, erről meg is egyeztek a frakciók, tehát öt módosító blogban, e, így szavazunk mellette, kiszavaz. Hatvanöt, hatvanhat, hatvanhét, hetven és hetvenegy ezt javasoltam, mondja az elnök asszony. Ki szavaz mellett? Ellen. Tartózkodás elutasítva. Most pedig következik a 68 és 69-es, amelyek megegyeznek mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 72-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellett ellentartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva. 10-es okafogyottá visszavonták, és a 76-os következik mellett ellene tartózkodás elfogadva, 77-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, hatos kompromisszum mellett, nem, bocsánat, 80-as mellett ellentartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva. Következik a 86-os módosító mellett ellentartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, Következik a 11-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 12-es mellett ellen tartózkodás. Ezt le kell ellenőriznünk. 12-es módosítóról megnyitom a szavazást. I one EPP, two men. Now it's fine. And I close the vote. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 24-en ellene, elfogadva. Okay. Well. Okay. Uh, you you didn't you don't have your card with. Nincs itt az ön szavazókártyája? Oh. Ah. de ellene szavaznék de eh, van egy ötödik kollega, akinek még meg kell érkeznie. Tehát nincs itt az enyém. Én azt hittem, hogy, hogy ugyanannyian szavaztak mellette, mint ellene. Tehát akkor 25 plusz és 24 mínusz. Hát akkor elutasítva. Hogyha 25 plusz és 25 mínusz, akkor ez elutasítva. Tavares úr már az elején mm, említette, hogy nincs itt a kártyája, és ő kártya nélkül szavaz. Matyi asszony. Hát az EPP részéről akkor hányan vannak? Hányan szavaznak? Hát megvan az EPP részéről a maximum szavazati szám. Me too, me too, I take two, two texts. Okay, so if you... Hogyha akarják, akkor megismételhetjük ezt a szavazást, és akkor mindenki számára világos lesz. Megnyitom a szavazást a 12-es módosítóról. Somebody is not voting. Valaki nem szavazott, úgy tűnik lezárom a szavazást. 25 mellette, 26 ellene, tehát elutasítva. Következik a 91-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 10, nem, a 91-es módosítót ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 26-an ellene, tehát ez elfogadva következik a 14-es mellett ellen. Azt hiszem, hogy ez elfogadva 92-es mellett ellen tartózkodás elfogadva 15-ös mellett ellen. Még egyszer, 15-ös módosító mellett kiszavaz ellene, tartózkodás elfogadva. Következik a 16-os módosító mellett ellen tartózkodás. Tehát még egyszer mellett, ellen. Nagyon, nagyon nehezen látom, megnyitom a szavazás, ellenőrizzük le elektronikusan. 16-os módosító, megnyitottam a szavazást. People are not voting. Okay, I close the vote. Lezárom a szavazást. 30-an mellette, 23-an ellene, tehát elfogadva, 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik a 95-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 98-as módosító mellett ellen kérem ellenőrizzük le, le kell ellenőriznünk, megnyitom a szavazást 98-asról megnyitottam a szavazást. Megint csak többen szavaztak az EPP részéről, most rendben van, lezárom a szavazást. 22-en mellette, 32-en ellene, elutasítva. 99-es és a 100-as megegyeznek mellette, ellene, tartózkodás, ezt is le kell ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 27-en ellene, tehát elutasítva. 101-es módosító mellett, ellen, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom a szavazást. 30-an mellette, 26-an ellene, elfogadva. Úgy gondolják, hogy Na most gyorsítsunk, 17-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, jó, le kell ellenőrizni, Tehát akkor megnyitom a szavazást a 17-es módosítóról, lezárom a szavazást. 31-en mellette, 25-en ellene, elfogadva. 11-es kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadva. Most következik a 104-es módosító mellett, ellen tartózkodás elfogadva. 105-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, következik a 110, 111 és 112-es megegyeznek, mellette ellene le kell ellenőriznünk, megnyitom a szavazást a 110, 111, 112-es módosítókról, lezárom a szavazást. 28-an mellette, 27-en ellene elfogadva tehát. 113-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 114-es, 115-ös megegyeznek mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 116 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 117-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, következik a 122-es módosító mellett ellen le kell ellenőrizni, 122-es módosító, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Huszonhárman mellette szavaztak, 27-en ellene, tartózkodással elutasítva, 15-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 125-ös módosító mellett ellen le kell ellenőrizni. Megnyitom a szavazást a 125-ös módosítóról. Ismételten az EPP részéről valakit többen szavaztak. Lezártam 29 szem mellette, 27-en ellene elfogadva. Következik a 128-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 18-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. es két, két részben, először az első részre mellett ellen tartózkodás elfogadva, a második részre szavazunk ellen, mellett ellen Elutasítva. Okay, let's check. Jó, akkor kérik, hogy ellenőrizzük le, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Tehát a második részről, a 129-es módosító második részéről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 29-en mellette, 27-en ellene, elfogadva. Morás úr megzavart teljesen. 130-as módosító. 130-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 131 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 132-es szóbeli módosítóval mellett ellen le kell ellenőrizni, a 132-esről. Megnyitom a szavazást. Egy valaki több szavazott az LPP részéről. Most rendben van, lezárom a szavazást. 28-an mellette, 27-en ellene, tehát elfogadva. Következik a 100 33-as, ez egy nyelvészeti módosító, nem szavazunk, 16-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 136-os módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 137-es mellett ellen le kell ellenőriznünk, 137-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 mellette, 27 ellene elfogadva. 17-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 19-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 140-es nyelvészeti nem szavazunk. 141-es mellett ellen tartózkodás elfogadva elfogadva, 20, as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 142 mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk 143 e, mellett ellen tartózkodás elfogadva, 145 mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le a 145-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 mellett, 27 ellen, elfogadva. 146-os mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, el, elfogadva, 147, 144 megegyeznek mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 148 mellett, ellen, tartózkodás, elfogadva, 149 mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva, 150 mellett, ellen, tartózkodás, elfogadva, 18-as kompromisszum részenként szavazzunk, első részre mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik a 154, 155, 156 megegyeznek mellette ellen tartózkodás elfogadva. 157-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, és most következik a 161-es módosító, nem bocsánat, javít az elnök, a más, most a második részről szavazunk, mellett ellen tartózkodás, le kell ellenőrizni, azt hiszem, hogy ugyanaz volt a többség. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 26 ellene, tehát elfogadtuk. Most következik a 161-es módosító mellett ellen elutasítva 162-es szóveli módosítóval mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik. Bullogban is szavazhatunk. 164, 165, 166, 168 és 169-esekre mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 167-est visszavonták, 170-re szavazunk mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 20-as kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, következik 174-175-ös megegyeznek mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 176-os 177-es megegyeznek, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 178 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 179 szóbeli módosítóval Keller asszony részéről mellett ellen tartózkodás elfogadva, 180-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 181-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik Következnek a prambulum bekezdések 21-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 1-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 22-es, 23-as megegyeznek mellett ellen tartózkodás elutasítva, 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 25-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 26-os, 27-es, 29-es és a 30-asra blogban szavazhatunk. Nem? Tehát 26, 27, 29, 30, nem? 30-as nincs. Jó. Tehát 26, 27, 29 egy, együtt szavazunk mellett ellen tartózkodás elutasítva. 28-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a 30-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 31 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 20, 32-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 33-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 15A kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 35-ös nem szavazunk, a 3-asra szavazunk, mellett ellen tartózkodás elfogadva, 36-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 37-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, most pedig azt javaslom, hogy 38, 39-es és 40-es blogban szavazzuk meg mellett, ellen tartózkodás elutasítva, 41-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hat a kompromisszum mellett mell ellen tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Megegyeztünk abban, hogy blogban szavazunk a 45, 47, 48, 51, és 52-esekről mellett ellen tartózkodás elutasítva. 46-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 49 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 50-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 4-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 53-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 5-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 54 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 55-ös nyelvészeti, arra nem szavazunk, 56-osra mellett ellen nem világos, a 56-os ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. 29 mellette, 27 ellene, hát ez elfogadva, és blogban szavazzunk az 57-es, 58, 59 és 60-asról, mellette ellene tartózkodás elutasítva, most pedig a módosított szövegre szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41-en mellette, 11-en ellene, 4 tartózkodással elfogadva. Okay, congratulations. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Yes, I know, but this is over. We have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 Az Európai Menekültügyi Alap, az Európai Visszatérési Alap és a harmadik országok állampolgárának beilleszkedés segítő euró alap társfinanszírozási arányának növeléséről. Torvalds úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem sok mondani valom van. Kértem az előző ülésen, hogy ne nyújtsanak be újabb módosítókat, nagyon kedvesek voltak, így tették, tehát könnyű volt a munkám. Jó, akkor nincsenek módosítók Épp ezért a jelentéstervezetről szavazunk, és pedig záró szavazás lesz. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 54 mellette, egy ellene nincs tartózkodás. Gratulálunk Torvalds úrnak, és még egy jelentés van, szintén Torvalds úrtól, a külső határok alapról. Nincsenek módosítások itt sem, tehát megnyitom az elektronikus szavazást, kérem szavazzanak. Kérem, kollégák, szavazzanak, lezárom a szavazást. 55-en mellette egy ellene nincs tartózkodás, gratulálunk. Christmas holidays. Jó, remélem, hogy mindenki kellemes karácsonyi ünnepeket tölt. Azok, legalábbis azoknak kívánom ezt, akik elmennek, és akkor jön a következő napi rendi pont. Please, colleagues. So, uh, I will ask colleagues who want to leave the room to... Kérem, hogy akik uh, szeretnének elmenni, azok tegyék ezt meg gyorsan, hogy folytathassuk. 11-es napi rendi pont. Ez pedig az EU alapjogi kartája a tömegtájékoztatás szabadságának irányuló szabályozza az EU-ban, ez egy jelentés tervezet, Renata Weber az előadó. Először megadom neki a szót, és utána fogom megnyitni majd a vitára a lehetőséget. Sznet várok egy fél percet, hogy mindenki elhagyhassa a termet. Elnök, kérem szépen, ezt tegyék meg minél hamarabb, hogy elkezdhessük az eszmecserét. Kérem. Okay, I think we can... Jó, azt hiszem, hogy akkor most ezt kezdhetjük. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Először is engedjék meg, hogy megköszönjem a kollégáknak, akik módosítókat nyújtottak be a jelentéshez. Az igazság az, hogy a módosítók tulajdonképpen megfeleltek annak, amit vártam az első eszmecsére után amelyet a munkadokumentumról tartottunk, és a LIBE nyilvános meghallgatás eredményeként. Általánosságban azt mondanám, hogy nagyon sok módosító hasznos, és gazdagabbá teszik a jelentést. Kellemes meglepetés volt számomra, hogy bizonyos témákat illetően a módosítók megfeleltek annak, amit én is felrajzoltam. Tehát azt hiszem, hogy ezekkel a módosítókkal kapcsolatban könnyű lesz kompromisszumot elérni. Tehát általánosságban annyit mondanék, hogy nagyon sok módosítót beleveszem a kompromisszumokba. És remélem, hogy januárban sikerül egy árnyék előadókkal való e, ülést tartani. E, hát ugye ezt azért nem könnyű a karácsonyi ünnepek miatt megvalósítani. Egy kicsit részletesebben a módosítókkal kapcsolatban. A média fenyegetettsége, befolyásolás, illetően a módosítók nagyon hasznosak, épp ezért a kompromisszumos módosítókba beleveszem őket, de ezekről nem szavazunk. Az eljárásokat illetően és a média vezetők kinevezését illetően azt hiszem, hogy az eljárás és a mechanizmusnak a lehetőségeit minél nyitottabban kellene hagyni, és én az eredeti bekezdést részesíteném elényben, és nem említenék tagállamokat vagy EU intézményeket, de erről majd beszélhetünk az árnyékjelentéstevőkkel a média pluralizmus illetően, amely a média szabadságnak egyik pillére. Többfajta nézetet is tükröz. A jelentést illetően ezek többször is szerepelnek, nyilvánvalóan üdvözlöm őket, nyilvánvalóan a közmédia, magánmédia és ezek kötelezettségeit illetően eh, a társadalomban lesz egy külön bekezdés. Az ötös eh, bekezdés illetően a visszaéléseket, ellenőrzést illetően azt hiszem az összes módosító elfogadható. A média tulajdonlás, a koncentrációs vezetés és a, az átláthatóságot illetően a módosítók ugyanabban az irányban mutatnak, ugyanabban az irányban mutatnak, tehát azt hiszem, hogy könnyű lesz ezeket is kompromisszumos módosítóba belefoglalni. Az újságírók nyomás gyakorlásának a mellőzése, tehát ettől való szabadság külön figyelmet érdekel. Lehet, hogy ezek is különböző kompromisszumos módosítókba kerülnek, de ezeket mindenesetre tükrözni fogjuk. A évente felügyelni a helyzetet ezzel kapcsolatban. Vannak olyan módosítók, amelyekkel nem értek együtt, de azért örülök annak, hogy a legtöbb kolléga támogatta ezeket a módosítókat, csak azt illetően kell még beszélnünk, hogy mely, milyen testület lenne a legjobb felügyelő vagy monitorozó testület. Az alapjogi ügynökségnek a hatásköre még mindig korlátozott, és nem értem, hogy hogyan lehetséges, hogy európai adó fizetők pénzéből nincs a hatáskörükben a médiának az ellenőrzése. De hát ezt kell követnem, hogyha így gondolják, ha bár nem értek együtt vele. Az európai szárm, szabályozó testületet illetően vannak olyan vélemények, amelyek nem ugyanabba az irányba mutatnak. Vannak olyan módosítók, amelyek hasonlóak az átláthatóságot, a média tulajdonlást, az állami alapokat illetően. Azt hiszem, hogy ezekkel kapcsolatban sikerül majd megállapodásra jutnunk. Persze vannak olyan módosítók is, amelyek e, ellenkező irányba mutatnak, és pedig azt illetően, hogy mennyire kell szabályozni a média szabadságát. Tehát ezt még majd meg kell vitatnunk az árnyék előadókkal. Vannak olyan módosítók is, amelyek olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek nincsenek benne az eredeti tervezetben. Ezeket majd megvizsgálom, megvitatjuk. Az Amsterdami jegyzőkönyv a közmédiával, a média oktatás és a többi, ezek mind olyan kérdések. Ezek az első megjegyzéseim, és várom a kollégák véleményét. Köszönjük, Renáta, az első hozzászóló. Köszönöm szépen, köszönjük, Renáta, ezt a bevezető véleményt. Én próbáltam Kingát helyettesíteni, mert ő az árnyék tevő, de lekéste a az Egyesült Államokban a csatlakozását, ezért nem tud részt venni. Nos, a szocialisták véleménye a legfontosabb kérdésekben megfelel annak, amit most a bizottságnak felsorolt. Erősebb európai elkötelezettséget várunk a média szabadságot illetően, nem támogatjuk a túlszabályozását a médiának, és támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amely közös normákat akar megállapítani Eh, és nem szeretnénk befolyást eh, a gazdasági és politikai erőktől. Eh, az audiovizuális média irányelvet kell figyelembe venni azért, hogy a nemzeti szabályozók függetlenek és pártatlanok legyenek a média koncentráció hatékony ellenőrzését kívánjuk azért, hogy a tulajdonlást ne lehessen koncentrálni, és a domináns pozíció sem valósuljon meg, tehát egy adatbázisra van szükség, tehát ne lehessen erőfölényes helyzet a média számára van szükség, szükség van magatartási kódexre is, és az európai alapokat is be kell vonni. Figyelni kell az újságíróknak a foglalkoztatási feltételeje is, azért, hogy ezek megfeleljenek a legmagasabb szintű európai szociális feltételeknek az állami szervek megpróbálják a tartalmat befolyásolni, elsősorban a reklámokban. Épp ezért az állami reklámpolitikában szeretnénk átláthatóságot biztosítani. A közpénzeket átláthatóan kell alkalmazni a tagállamokban, az állami médiáknál. A frakciónk az állami médiát nak a fenntartható finanszírozását is biztosítani kellene. Kinga üzenete az, hogy tíz módosítót nyújtott be, különösen a média függetlenségét illetően, hogy ne lehessen politikai befolyásolás vagy pénzügyi zsarolása a köztévéknek, és ne lehessen alternatív TV csatornákat létrehozni, mint ahogy a Szlovéniában megtörtént. És az újságírók támadóinak megfelelő elítélését is várjuk. Ugyanis még nincsenek végső határozatok, ítéletek azokat kapcsolatban, akik megtámadták az újságírókat. Reméljem, hogy a jelentéstevő egyet ért majd a módosítónkkal, hiszen ez mind a média pluralizmusát erősítené. Köszönöm. you, Mr.